Good afternoon, ladies. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Kérem, hogy foglaljanak helyet. A Regi Szakbizottságnak elegendő számú tagja van jelen ahhoz, hogy elkezdjük a munkánkat, és bízom benne, hogy a többi kollega is feltűnik majd később a teremben. Ami a napi rend elfogadását illeti, megkapták a napirend rendtervezetet a mai üléshez, egy észrevételt kell tennem. Tájékoztattak, hogy az Omnibus aktáról készülő jelentés előadója, Krél asszony, a trilógus állásáról fog holnap délelőtt az ülés vége felé beszámolni, tehát az egyéb témáknál már is szerepel egy téma. Hogyha nincs javaslatuk, észrevételük, akkor én úgy tekintem, hogy elfogadtuk az ülésünk napirendjét. Akkor folytassuk a jegyzőkönyvek jóváhagyásával. Szeptember 7-e ülés jegyzőkönyve, a jegyzőkönyv tervezett online rendelkezésre áll. Azt javaslom, hogy ahogy szoktuk, úgy járjunk el, hogyha az ülés alatt nincs észrevétel, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Hogyha ellenvetésük van, akkor kérem tájékoztassanak. A következő napi rendi pont az elnöki közlemények témája. Van néhány közlendőm. Azzal kezdeném, hogy a régiók és városok hetének nyilvános ülése ma került megrendezésre és, a, és Lambert úrral, a régiók bizottságának elnökével, és Korina Krecu asszonynal, biztos asszonynal együtt, én is ott voltam, én a regi szakbizottságot képviseltem, az Európai Bizottság a hetedik kohéziós jelentés munkáját is elindította, néhány újdonság is van a kohéziós politika jövőjére vonatkozóan, a régiók szakbizottsága egy kezdeményezést is tett az Európai Bizottsággal arra vonatkozóan, hogy az összes érintettet, a regionális és helyhatóságokat, politikusokat, a szövetségen belül a kohéziós politika jövőjének támogatására hívjuk fel. Ez fog ma történni az ülésünk után fél órával. Az következő köznendőm az az, hogy a STOA panel, a parlament tudományos és technológiai választásokkal, döntésekkel foglalkozó részlege a következő kohéziós politikai keretről október 16-án hétfőn fél háromtól fél hétig műhelyt tart az Európai Parlamentben, méghozzá az A5-E2-es ülésteremben. Megkérem a titkárságot, hogy küldje meg ezt az információt minden regi bizottsági tagnak. A rendezvény a regi témajavaslatai alapján kerül meg rendezésre. 2015-ben küldtünk a Stoának különböző témákat, és most ennek alapján tartják ezt a workshopot. Van Nisztáról és Van Nisztáról úr és Krél asszony, valamint Valkarszel úr is részt vesznek, illetve elnöklik majd ezt az ülést. Pirinski úr is ott lesz a STOA tagjaként, és több bizottsági főigazgatóság, illetve önkormányzat szószólója is hozzászól majd. Kérem, hogy vegyenek részt ezen a műhelyen. A titkárság majd részletesen is tájékoztatja önöket. Remélem, hogy hasznos lesz a részvétel, hiszen nagyon kötődik ez a téma a mi munkánkhoz. A következő információ a bizottsági elnökök találkozójára vonatkozik a biztosokkal. Szeptember 26-án és október 3-án került sor erre, miután Juncker elnök úr az unió állapotáról beszélt, illetve egy szándéklevelet küldött szeptemberben, a szakbizottságok politikai csoportonként találkoznak a 2018-as bizottsági munkaprogramot megbeszélendő a különböző európai biztosokkal. A bizottsági munkaprogramot egyébként október 24-én fogják valószínűleg elfogadni. Hét különböző tematikus csoportban kerül sor ezekre a találkozókra. Október 3-án volt a záró ülés, Wikström asszony és Timmermans úr elnökölte ezeket. Szeptember 26-án a befektetési foglalkoztatás és növekedési klaszter um, társelnöke és előadója voltam. Katainen úr volt uh, a másik társelnök, és ott voltak Dombrovski, Tissen, Bienkowska, Navracsics, Krecu, Vestager és Moedas uh, biztosok is október 3-án pedig az Európai Unió jövőbeli finanszírozásával foglalkozó klaszter munkájában vettem részt. Ártűi Költségvetési Szakbizottsági elnök volt a másik társelnök, és ott volt a KONT, a DEVE, az AMPLOA, az ITRE, a TRAN, az AGRIA, Kulturális és a LIBE Szakbizottság is. Nagyon sokféle szakpolitikáról volt szó, természetesen, ahogy gondolhatják. A regi számára én hangsúlyoztam, hogy nagyon fontos a jövőbeli beruházások kérdése, a kohéziós politika, a strukturális reformok, azt is hangsúlyoztam, hogy az infrastruktúrális projektekbe való beruházás nagyon értékes továbbra is, és persze a humántőke és az administratív képesség fejlesztés is a támogatások és pénzügyi eszközök kiegészítő jellegűek, nem zárják ki egymást. A legfontosabb tanulságok a vita alapján a következő mm, program generációhoz a javaslatokat tavasszal, illetve nyár elején meg kell tenni, hogy a 2019-es választások előtt megvalósulhassanak, és nagyon fontos, hogy maximalizáljuk a szinergiákat a különböző eszközök között, például a, az ESIF és a Horizon 2020-as beruházások között. Ezek voltak tehát a fő mondandók, üzenetek, azt is hangsúlyoznám, hogy sok kollega és jó magam is aggodalmunknak adtunk hangot azzal kapcsolatban, hogy a több éves pénzügyi keret, ami 2020 után lép életbe, késedelmesen kerül elfogadásra, ugyanis itt a parlamentben kevesebb, mint 10 hónap áll majd rendelkezésre 2018-19-ben a munkára a választások előtt. Úgyhogy az időzítés egyre fontosabbá válik. Várjuk az Európai Bizottság reagálását, de én úgy értettem, hogy az alelnökök és Öttinger biztos betűről betűre követik azt a azt az úti tervet, road et amit Juncker elnök, Tajani elnöknek megküldött. Az úti terv alapján 2018 májusára várható a többéves pénzügyi keret. Ennyiben tudok beszámolni a különböző találkozókról, klaszter megbeszélésekről, illetve biztosok és szakbizottsági elnökök találkozóiról. Az utolsó észrevételem pedig a Romániába indított delegációval kapcsolatos. Mint tudják, a legutóbbi zöld héten a szakbizottság Kluzs napokába a második legnagyobb romániai városba küldött delegációt, nagyon gazdag programja volt, és egy föld alatti sóbányát is meglátogattunk, ez nagyon érdekesen hangzik. Sajnos nem látom itt Zeller urat, aki a Regi Szakbizottság delegációját elnökölte. Azt vártam, hogy ő majd részletesebben beszámol erről az utazásról, de hát akkor majd ezt egy másik alkalommal megteszi, hiszen nincs jelenleg itt velünk az ülésteremben. Ennyi közlendőm volt mára, most pedig elkezdhetjük a napirendünk további pontjait tárgyalni. Először is a 189 per 2014 per EU ö, tanácsi határozattal foglalkozunk, ami engedélyezte Franciaországnak, hogy kedvezményt alkalmazzon bizonyos jövedéki ö, adók esetében a Guadeloupe-on, Francia Gajánában, Martinikon és Réunionon előállított hagyományos, úgynevezett hagyományos rum esetében illetve a 2007 per 659 per EC e határozat visszavonásával foglalkozunk itt most. Szeretném elmondani, hogy 1923 óta a e, francia tengeren túli területeken előállított hagyományos róm különleges jövedéki szabályok alá esett a Franciaország kontinentális területén való értékesítéskor. A globális rum piac nagyon határozottan növekszik, és időszakonként kell megállapítani, hogy a hosszú távú versenyképesség alapján milyen rumot lehet kedvezményesen adóztatni. 2016-ban Franciaország tengeren túli régióinak rum termelése meghaladta a különleges adózásra jogosult kvótát hogyha út, visszamenőlegesek nem változtatják meg a kótát, akkor nagy kár érheti a termelőket. 2016. szeptemberében a francia hatóságok azt kérték az Európai Bizottságtól, hogy egy technikai változtatást javasoljanak a tanács határozatához. Az éves kvótát 120 ezer 144 ezer hektoliter tiszta alkohol Um, egyenértékre változtassa a bizottság a javaslatát uh, június 9-én tette meg. Én vagyok ennek a fájlnak az előadója. Amikor a uh, koordinátorok megbeszélték ezt a javaslatot, az volt a kialakult vélemény, hogy nem vitás ez a kérdés, és módosítás nélkül elfogadható. Most szeretném megkérdezni az árnyék előadókat, hogy van-e bármilyen észrevételük vagy javaslatuk az eljárással, illetve az ügyel, az aktával magával kapcsolatosan. Ponga úrat kérném először, hogy szóljon hozzá. Köszönöm, elnök asszony, anélkül, hogy túl bonyolítanám a dolgokat, én csak azt kérném, hogy ezt az egyszerűsített eljárást kövessük, és elég gyorsan fogadjuk is el ezt a döntésünket. Köszönöm szépen. Köszönöm, Naszkor úr. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném üdvözölni a tanács határozatát, illetve Pierre Moszkovici biztos úr javaslatát, ami lehetővé teszi, hogy az Európai Unió továbbra is támogassa a tengeren túli francia területek rum, cukornád, cukor vertikumban dolgozóit, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 359. cikke alapján született ez a javaslat, és ahogy az elnök asszony is helyesen mondta, a tanács határozatának technikai kiigazításáról van szó, tényleg technikai, de nagyon fontos ez a módosítás, mert növeli az éves kvótát 120 ezer tonna bocsánat, 120 ezer hektó alkohol egyenértékről 144 ezerre emeli a kvótát a rum belső piacon, ugyanis egyre több külső termelő rum terméke jelenik meg, és ott egészen mások a szociális paraméterek. az a döntés ilyen körülmények között, hogy növelik a kvótát a tengeren túli francia területek rumtermelői számára igazi fellélegzést, vagy megkönnyebbülést jelent. 40 ezer közvetett és közvetlen munkahelyről van szó, és mintegy 5500 gazdaság érintett. Én is azt kérem, ahogy Ponga úr is, hogy a e, javaslatot minél hamarabb e, fogadjuk el, hogy a jövő év elejétől már alkalmazni lehessen. It was, it... Köszönöm szépen. A koordinátorok is ezt az egyszerűsített eljárást javasolták. Az ECR részéről Fleck képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a tanácsi határozat rendkívül fontos az itt jelenlévő kollégák számára, úgy gondolom, és van három olyan képviselő itt, aki tengeren túli, tengeren túli megyék francia választóit képviseli, természetesen számunkra is fontosak, ezek a legkülső francia régiók, de azért volnának kisebb fenntartásaink az ECR részéről. Először is a probléma az, hogy egyáltalán nem szerveztünk még tényfeltáró missziót, illetve nem kaptunk mintát sem az érintett romból, de most, hogy rátérjek a lényegre, tulajdonképpen úgy gondolom, hogy minden piaci védőintézkedésnek megfelelőnek kell lennie. Rendkívül kompetitív piacról van szó a rum esetében, tehát hogyha szeretnék 24 ezer hektoliter tiszta alkohollal megemelni a kvótát, akkor ennek tudományosan alátámasztottnak kell lennie. Természetesen a tengeren túli megyék nem okozhatnak semmilyen piac torzító hatást itt az Európai Unióban. Ráadásul a retroaktív alkalmazás a 2016-os kvóták esetében ugyanilyen értelmezést kell, hogy kapjon. Ezen kívül itt van a, 100, a 349-es cikk is, amely kimondja, hogy a kilenc legkülső Európai Uniós régiónak milyen védelmet kell kapnia. Úgyhogy legyünk egyértelműek, az ECR nem zárja ki, hogy az Európai Unió külső régiói bármilyen támogatást kapjanak, de úgy gondoljuk, hogy a 349-es cikkel az a probléma, hogy csak ennek a kilenc régiónak, ennek a kilenc legkülső régiónak lehet segítséget nyújtani, pedig vannak más olyan területek itt az Európai Unión belül, itt a kontinensen, amelyek elhelyezkedésük vagy klímájuk miatt igenis hátrányos helyzetben vannak ezért úgy gondoljuk, hogy ezeket a különös intézkedéseket esetről esetre meg kellene vizsgálni, hogy más területekre is alkalmazhatóak legyenek. És lenne még egy személyes megjegyzésem, csak azt szeretném elmondani, hogy az alkoholokra vonatkozó adók csökkentésével alapvetően én személy szerint mindig is egyet fogok érteni. Köszönöm szépen ezt az igen őszintes, részletes hozzászólást, mondja az elnök asszony. Omárzsi úr nincs itt, pedig ő lenne a következő árnyék jelentéstevőnk. Szeretném megkérdezni, hogy valaki helyettesíti-e. Hogyha nem, akkor Ropi képviselőt keresünk, de ő sincs itt. Akkor Rosa D'Amato. Ő sincs itt, akkor esetleg valaki más szeretne hozzászólni? Hogyha nem, akkor tulajdonképpen kijelenthetjük, hogy nem ellentmondásos témáról van szó, hiszen mindenki, aki hozzászólt, támogatja a rumtermelést, úgyhogy azt javasolnám, hogy az egyszerűsített eljárást alkalmazzuk. Nincsenek módosítók, az 51-es szabályt fogjuk alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy elfogadjuk ezt a szöveget itt, ezen az ülésen. Ellenvetés, hogyha nincsen ellenvetés, akkor kijelenthetem, hogy felvesszük a mai napi szavazólistára ezt a témát. Nem is kell felvennünk a szavazólistára, mondja a titkárság, hanem ezt már is elfogadottnak tekintjük, és a leegyszerűsített eljárásban dolgozunk tovább. Mindent megteszünk tehát annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban le tudjuk zárni ezt a témát. Akkor köszönöm az árnyékjelentéstevők hozzászólását, és mehetünk is tovább a következő napi rendi pontra éves jelentés az Európai Befektetési Bank pénzügyi tevékenységéről. A budget szakbizottsághoz tartozik ez a téma, és a mi szakbizottságunk felelőse, Maletics asszony, ő a vélemény előadója, és be is fogja nekünk mutatni a véleményt. A módosítók benyújtási határidejének október 17-ét déli 12 órát javaslom, mert ez beleilleszkedik majd az illetékes szakbizottság munkarendjébe, és, és már is megadom a szót Máletics asszonynak. Köszönöm szépen, nagyon örültem annak, hogy ezt a rendkívül fontos véleményt elkészíthettem a befektetési bank tevékenységéről, ugyanis a kohéziós politikák végrehajtásában fontos szerepet kapnak ezek a tevékenységek a befektetési bank részéről, mind a projekteknél, mind a konzultációnál, mind pedig a társfinanszírozási eljárásoknál. Az Európai Befektetési Bank nagyon fontos szerepkörökkel bír, kohéziós politikák végrehajtásában nagyon sok különböző szerepköre van, például elemzés, tanácsadás, mondjuk a Jeremy és a Jessica programok esetében, hitelnyújtás, mint például közvetlen hitelek, azonnali hitelek, globális hitelek, valamint kerethitelek nyújtása a különböző pénzügyi eszközök társfinanszírozása is ide tartozik, valamint a kapacitásépítési tevékenységek a Jasper és a Jasmine kezdeményezéseken belül. Annak érdekében, hogy ez monitorozható és mérhető legyen, vagyis hogy tudjuk, hogy az EBB mennyiben járul hozzá a kohéziós politika végrehajtásához, ahhoz egy külön fejezetben kell ezzel foglalkozni, különben nem tudjuk ezeket a különböző tevékenységeket a különböző tagállamokban hatékonyan mérni és monitorozni. Ennek a fejezetnek arról kellene szólnia, hogy az EBB a kohéziós politika végrehajtásához milyen módon járul hozzá, de tulajdonképpen a végrehajtásnak a tagállamoknál kell megvalósulnia. Vizsgálni kellene továbbá azt is, hogy a hitelek felhasználása hogyan történik meg, vagy hogyan valósul meg. A projekteknek való hitelnyújtásról nincsenek adataink, ugyanis ezeket ez is alapokból is társfinanszírozzák, így nehéz elválasztani, hogy pontosan honnan érkezik a finanszírozás, és hogy pontosan milyen hozzájárulással bír az EBB a kohéziós politikák végrehajtásában. És amit külön hangsúlyozni szeretnék, az az a tény, hogy az EBB-nek továbbra is hozzá kell járulnia ahhoz, hogy az Európai Uniós szinten meghatározott célok végrehajtása megtörténjen, és hogy gazdasági, illetve területi és társadalmi kohéziót tudjunk elérni. Hogyha lebontjuk a hitelnyújtást, akkor azt látjuk, hogy öt tagállam kapta meg az összes kölcsön 54,11%-át a 2016-os évben. Tehát a pénznek több mint a fele 5 tagállamhoz kerül. Tudjuk, hogy nincsenek az EBB kölcsönei kapcsán ilyen földrajzi kvóták, de azért az a tény, hogy ilyen magas összeg koncentrálódott öt tagállamban, az azért mindenképpen oda vezet, hogy nem igazán mondhatjuk ki, hogy a szociális, a gazdaság és a társadalmi kohéziót ez elősegíti. Éppen ezért meg kellene néznünk, hogy hogyan tudjuk javítani, illetve hogyan tudjuk megváltoztatni azt, hogy a kölcsönök öt tagállamnál koncentrálódjanak. Az mindenképpen jó eredmény, hogy 50%-nál magasabb volt a közlekedési energia, ipari, valamint víz és hulladékgazdálkodási ágazatba történő beruházások aránya az összes jóváhagyott hitelből, de hogyha megnézzük a teljes összeget, amely az iparhoz került, ennek 82%-a megint csak a már említett öt tagállamhoz került. Ami az energiát illeti, 72% a teljes odaidélt összegnek ehhez az öt tagállamhoz került, és a közlekedés tekintetében pedig a pénzek 58%-a megint csak ehhez az említett öt tagállamhoz került. Tehát ez a földrajzi megoszlás véleményem szerint túlzott koncentrációt hoz létre, túlzottan magas arányú összeg kerül ehhez az öt tagállamhoz. A startupok fejlesztésében az EBB hozzájárulását javítani kellene, különösen a szociális jellegű és a női vállalkozókat támogató projektek esetében. Egyébként növekedtek a nyújtott kölcsönök ezekben a kategóriákban, de ez még további, további növekedésre szorulna. A nehezen elérhető, kevésbé fejlett az Európai Unió külső régióiban elhelyezkedő régiókban is hatékonyabb támogatást kellene nyújtani az ebv nek a startupok és a vállalkozók támogatására. A kohéziós politikában mindenképpen fontos az EBB szerepe, és az elmúlt években növekedett is. Ennek egyik oka a pénzügyi eszközök növekedése. Tulajdonképpen ezeknek a pénzügyi eszközöknek a felhasználása továbbra is alacsony, Valószínűleg azért, mert az eljárások túlzottan bonyolultak a tagállamoknál, de ez csak egy az okok közül. Mindannyian tudjuk, hogy magukat az eljárásokat nem az EBB határozza meg, ugyanakkor az EBB jelentést készíthetne ezeknek az eljárásoknak a pozitív és a negatív aspektusairól, és akkor így pozitívabbá lehetne tenni ezeknek a pénzügyi eszközöknek a felhasználását minden egyes tagállamban egyformán, mindenhol az Európai Unió területén. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy az EBB a kohéziós politika végrehajtásában játszott szerepéről tanulmányt készítettünk, és ez a tanulmány kimondta, hogy rendkívül kevés adatunk van azzal kapcsolatban, hogy a kohéziós politika program végrehajtási ciklusának milyen fázisaiban hogyan valósulnak meg a célkitűzések. Tehát a kiválasztás, a monitorozás és a felülvizsgálat fázisai nem megfelelően vizsgálhatóak, ugyanis nincsenek meg az ehhez szükséges adatok. Mindez egyértelműen azt mondja, hogy az EBB-vel gyakrabban és intenzívebben kellene kommunikálnunk, valamint az EBB-nek intenzívebben kellene dolgoznia azon, hogy használhatóbb jelentéstételi rendszer jöjjön létre a kohézis politika végrehajtásának minden egyes fázisáról. Ez nyilván kapcsolatban áll az átláthatósággal és azzal is, hogy mindenki számára egyértelműbb legyen az EBB által elvégzett munka. Köszönöm szépen, Maletics asszony! Nézzük az árnyék jelentéstevőket. Poréba képviselő helyett Másics asszonynak adom meg a szót, tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony! Az EBB szerepe a kohéziós politika végrehajtásában folyamatosan növekszik a 2000-es évek eleje óta, különösen azért, mert megjelentek a Jessica, a Jasper és a Jasmine nevű ö, különleges eszközök, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy a 2013-2017-es évben a kohéziós politikák végrehajtása hangsúlyosabb legyen. A kohéziós politikás projektekhez nyújtott társfinanszírozás különösen fontos pénzügyi szempontból, és közvetlen módon támogatja, méghozzá mikroszinten a kohéziós politikák végrehajtását. Az EBB szerepköre nagyon fontos hozzájárulás a közös célok végrehajtásában, illetve nagyon komoly kiegészítő hatással és hozzáadott értékkel bír. A tagállamok általánosságban úgy vélik, hogy az EPP, az EBB szerepe rendkívül fontos, de az abszorpciós rátát még növelni kellene, minden egyes tagállam szempontjából. A technikai segítségnyújtás és a konzultáció egyértelműen azok a területek, amelyeken a kohéziós politikák végrehajtásában a legnagyobb segítséget nyújtotta az EBB. Ugyanakkor a magas vezetési költségek és a bonyolult bürokrácia továbbra is komoly kihívásokat jelentenek az EBB-vel való együttműködésben. A technikai segítségnyújtás és a konzultációk lehetősége a különböző pénzügyi eszközök esetében rendkívül fontos, valamint a pénzügyi intermédiákkal való kapcsolattartás is. Fontos, hogy jobban belelássunk abba, hogy az EBB különböző tevékenységei mennyire hatékonyak, mert ezek sok esetben nem egészen tiszták Európai Uniós szinten. Az EBB pénzügyi eszközeinek elszámoltathatóságára, a monitoringra is felhívnám a figyelmet, valamint arra, hogy látnunk kell, jobban kellene látnunk egy egységes képet arról, hogy hogyan járulnak a bankok hozzá a kohéziós politikák megvalósításához. Köszönöm szépen, az Álde nevében Van Norton úr. Köszönöm szépen az mindenki számára egyértelmű, hogy az EBB fontos szerepet játszik abban, hogy kiegészítse a finanszírozási lehetőségeket a kohéziós politikai célkitűzések végrehajtására. Ezeket a pénzügyi eszközöket az évek folyamán fejlesztették ki, de ezeknek a hatékonyságát több esetben megkérdőjeleztük mi is, illetve az Európai Számvevőszék is. Ugyanakkor kevés tanulmány áll rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy az MFF, illetve az állami támogatási szabályok hogyan alkalmazandóak ezekre a finanszírozási esetekre. Az egyértelmű, hogy a kiegészítő hatás nagyon erős és nagyon fontos, és hogy az EBB finanszírozási eszközei a várospolitikában, az innovációban, a kutatásfejlesztésben nagyon fontos szerepet játszanak, és olyan pénzügyi eszközre is szükségünk lenne, amely az Interreg program esetében alkalmazható, azt sem szabad elfelejtenünk, és az ALDE úgy gondolja, hogy ez a következő időszakban egyre fontosabbá válik. Köszönjük szépen Ivánának a szöveget, a vélemény megfogalmazását, ugyanis a 2020 utáni kohéziós időszakban ez különös fontossággal bír majd. Köszönöm szépen. Skrelec úr nincs itt. Damátó képviselőt keresem, aki szintén nincs itt. Valaki szeretne még hozzászólni? Esetleg más árnyékjelentéstevő? Hogyha nem, akkor Csotó Lászlónak szeretném megadni a szót a DG Ekfintől a bizottság részéről, amennyiben szeretne hozzászólni. Nem, köszönöm szépen. Ez így rendben van, akkor önök egyetértenek ezzel a véleménnyel? Rendben, köszönöm. Akkor a módosítások beterjesztésének határideje október 17 dél. Yes, we, we, we, I'm sorry. Igen. Egy, ez az én hibám volt, mert hogy itt van még a beruházási bank képviselője is. Kéri a szót? Devant úr? Igen, köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Szeretném megköszönni Maletics asszonynak a jelentéstevőnek és a többi árnyékjelentéstevőnek is a munkáját, és azt, amit már elmondtak. Nagyon sok érdekes és fontos téma vetődött fel, én csak néhány kérdésre fogok most reflektálni, de kérem, hogy a munka előkészítése során tartsuk fenn ezt a párbeszédet. Először is szeretném elmondani azt, hogy mit is teszünk mi a kohéziós politika megerősítése érdekében. Ez nagyon fontos prioritás az EIB számára, és természetesen az európai politikák megvalósítása, a kohézió, a konvergencia megerősítése egyik legfontosabb prioritásunk számára. Az elmúlt tíz év során nagyjából 200 milliárd eurónyi projektet társfinanszíroztunk a kohéziós politikai célkitűzések mentén, 2016-ban pedig nagyjából 30%-a a hitelkihelyezésünknek kohéziós politikai programokra ment. Tehát ez nagyon fontos prioritás számunkra, és a jövőben is az marad. Önök elmondták azt, hogy nem csak arról van szó, hogy finanszírozást biztosítunk, hanem megpróbálunk tanácsadást és technikai segítségnyújtást adni. Tehát nem csak a finanszírozásról van itt szó, hanem a projektek megvalósítói számára, a városok, a régiók számára tanácsadást nyújtunk, hogy az implementáció valóban sikeres legyen. Ahogyan Említették, segítjük a régiókat abban, hogy a strukturális alapokat fel tudják szívni, és ezzel kapcsolatban vannak strukturális programhiteleink. Alapvetően ennek az a lényege, hogy társfinanszírozási rendszerben támogatjuk a strukturális alapok programjait tagállami és régiós szinten egyaránt. Megpróbáljuk tehát az implementációt segíteni a strukturális alapok tekintetében ezen a szinten is. Természetesen egyetértünk abban, hogy tovább kell fejleszteni a pénzügyi eszközöket. Ez persze nem gyógyír minden problémára, de az biztos, hogy segítenünk kell ezeknek az eszközöknek a továbbfejlesztését, és mindannyian tudják azt is, hogy a következő a pénzügyi terv időszakában, tehát 2020 utáni időszakról beszélünk, nagy valószínűséggel alacsonyabb lesz az európai költségvetés, a kohéziós politikai alapokra szánt összegek is, és ebben a kontextusban még fontosabbá válnak a pénzügyi konstrukciók. Ami a földrajzi kiegyensúlyozottságot jelenti, illeti, az EIB megpróbálja minél szélesebb körre kiterjeszteni tevékenységét Európán belül. Természetesen nem szabad elfelejtenünk azt, hogy azért mi egy piacorientált bank vagyunk, vagyis amikor nincsen a terepen igazi igény, kereslet, akkor nem tudunk mit tenni, csak az értékes projekteket tudjuk értékelni. Minden esetre, ahogyan önök is elmondták, nagyon fontos szerepe az Európai Beruházási Banknak a tanácsadás a különböző régiókban, városokban, a projektek kialakításánál, és abban is segítséget tudunk nyújtani, hogy a finanszírozási lehetőségeket megtaláljuk. Egy másik fontos kérdés az európai ágendához kapcsolódik, a kohéziós politikán belül a bankok, a bankunk városoknak nyújt segítséget, és hozzájárul, amennyire tud az Eurobond, tehát az eurókötvények projektjéhez is. Az utolsó gondolat, ami elhangzott, a támogatási eszközök között a szociális hatásra vonatkozott. Nos, hát ez is nagyon fontos számunkra az IEB csoport számára, és itt a csoport alatt nem csak a beruházási bankot, hanem az Európai Beruházási Alapot is értem. Ez egy nagyon fontos szerepe van európai szinten arra, hogy a startupokat kockázati tőke alapú támogatásokkal segítsek. Köszönöm szépen. Köszönöm, Máleti asszony. Esetleg szeretne reagálni a felvetésekre. Öni a szó. Igen, én csak szeretném megköszönni mindenkinek, az árnyékjelentéstevőknek a munkáját, és teljesen egyetértek azzal, hogy valóban más gondolatokat is be kell építeni ebbe a jelentésbe. De hát ugye azért itt vannak korlátozások, úgyhogy mindenféle dologra nem tudtam kiterjedő a leírást írni, de azért természetesen a módosításokkal együtt javítani tudjuk ezt a véleményt, főként az interrég, a makroregionális stratégiák, a városi politikák és az EIB implementációs politikáira vonatkozólag. Szeretném megköszönni az EIB jelenlévő képviselőinek is azt, hogy hangsúlyozta, mennyire fontos az, hogy ezt a fajta földrajzi kiegyensúlyozottságot megteremtsük, megváltoztassuk a jelenlegi helyzetet, és ön utalt arra is, hogy a projektek eh, előkészítőit is segítik önök abban, hogy a projekteket eh, célzottan valósítsák meg, és ezen a területen még többet tesznek azokban az országokban, ahol kevesebb a hitel kihelyezése a banknak. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A módosítások határidejét már elmondtam, tehát nézzük tovább a napirendünket. A következő napirendi pontunk egy vélemény megvitatása lesz. Molkova asszony a jelentéstevőnk, de sajnos mm, a gépek ésik, és ezért Pikoa úr fogja bemutatni az ő véleményét. Öni a szó. Köszönöm szépen! Smolkova asszony nevében. Szeretném felolvasni, amit üzen a véleménykészítője. Először is nagyra értékeljük a zöld energia mindenki számára kezdeményezést, amely azt mutatja, hogy a tiszta energia szektor a jövőben mindenképpen növekedésre számíthat, ezért érdemes ebbe befektetni. Ez egy olyan téma, amely mindannyiunkra érvényes, mindannyiunk számára fontos, és főként azért gondolom, hogy ez a téma annyira kedves mindannyiunk előtt, mert ezen keresztül az életminőséget tudjuk javítani. Az energiapolitika nem csak az energetikai cégekre vonatkozik, vagy az IT cégekre, hanem bármiféle szolgáltató, pénzügyi intézet, közlekedési cég, vagy akár köz- és magánintézmények, vagy közigazgatási hatóságokat is érintheti. Ugyanakkor fontos az, hogy lássuk azt, hogy mennyire szertágazó ez a terület. Az én véleményemet 8 pontban foglaltam össze, és ebben a Regionális Fejlesztési Bizottság felé szeretném tolmácsolni a gondolataimat. Próbáljuk meg perspektívába helyezni ezt az igen komplex kérdést, és ezért négy pontban fogom összefoglalni. Az első a finanszírozás, egy olyan terület, ahol a strukturális és beruházási alapok rendkívül fontos szerepet töltenek be. Azt fogjuk kérni, hogy az energiapolitika egyre nagyobb szeretet hasíthasson ki az európai költségvetésből, és így a privát tőke és az Európai Beruházási Bank is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az innováció a tiszta energiák területén minél gyorsabban megvalósuljon. Második, kutatás és fejlesztés. Itt főként az innovációs stratégiákra, a Smart City megoldásokra gondolunk, illetve az EU programok közötti hatékony átfedések megvalósítása, és a már meglévő innovatív megoldások továbbfejlesztését értem. Kooperáció, eszmecsere az európai régiók között nagyon fontos ezen a területen. A smart specializáció a kohéziós politikán belül 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozólag megfelelő fókuszokat terem, de ugyanakkor több regionális partnerségre van szükség, még az energiapolitika területén is. Harmadik pont, polgárok, nagyon fontos az, hogy a tiszta energiákban részt vegyenek az állampolgárok is, nem csak fogyasztóként, hanem termelőként is. És erről tájékoztatnunk kell az állampolgárokat, hogy ez milyen megtakarításokat okozhat, hogyan tudjuk ezen keresztül védeni a környezetet. Ilyen szempontból a városok kulcs szerepet vállalhatnak, az a városi agendákon belül, mert ők azok, akik el tudják magyarázni a beruházási lehetőségeket és az innovációt a tiszta energia területén, illetve hogy milyen hatással lehet az emberek életére. Emellett pedig fontos lenne egy ilyen alulról építkező megoldás támogatása. A négyes pedig az egyszerűsítés és a koordináció. A meglévő pénzügyi konstrukciók, a Horizon 2020, az ISIF, illetve az ISSI, tehát a fenntartható fejlődési alap, és más területek között nagyobb koordinációra van szükség és egyszerűsítésre, hogy a kedvezményezettek, akik olyan projekteket kívánnak megvalósítani, amelyek ezzel kapcsolatosak, könnyebben hozzáférjenek a finanszírozási lehetőségekhez. És végül pedig Smolkova asszony szeretné megköszönni a regi titkárságának a munkáját, és várja az együttműködést és a módosításokat. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen, és köszönöm a támogatást is Smolkova asszony részéről, és most nézzük az árnyékjelentéstevőket. Deli úr, köszönöm szépen. Először szeretném elmondani, hogy a jelentéstevő nagyon jó munkát végzett, és a néppárt nevében néhány gondolatot szeretnék megosztani önökkel. Először is tiszta energia és általában a kibocsátás csökkentés nagyon fontos feladat mindannyiunk számára, de ugyanakkor ez egy globális feladat is, és mint olyan, az Európai Unió csak 11%-át teszi a ki, ki a világ kibocsátásainak, tehát ezt azért látnunk kell akkor is, amikor a véleményünket megírjuk. A másik megjegyzésem arra vonatkozik, hogy az innovációs központok hol helyezkednek el. Általában az Európai Unió legjobban fejlett területein vannak ezek a kutatóközpontok, innovációs központok, amelyek az energia átalakulás, illetve a kibocsátás csökkentés kérdéseivel foglalkoznak. Nekünk regionális szakbizottságként ki kell mondanunk azt, hogy kevésbé fejlett területeket is be kell vonnunk ebbe a folyamatba, hogy ne legyenek olyan óriási különbségek területi szempontból. Aztán van egy konkrétabb javaslatom is. Arra gondolok, hogy a jelentéstevővel egyetértek azzal a megközelítéssel, hogy az EFSI alapokat az energia átalakulásra is fordíthatjuk, de ugyanakkor látnunk kell azt is, hogy az fc nek azért a kohéziós politikai eredeti céljainak is meg kell felelnie. És az utolsó gondolatom pedig arra vonatkozik, hogy egyrészt egyetértünk teljes mértékben ezzel az alulról táplálkozó vagy építkező megoldási javaslattal, de ugyanakkor sokkal explicitebb utalásra van szükség a KKV-kkal kapcsolatban, hiszen az ő szerepük kulcsfontosságú. Főként az energiára vonatkozó innováció területével kapcsolatban. Ennyit szerettem volna elmondani, és még egyszer el fogom majd ezeket, meg fogom fogalmazni módosítás formájában is. Köszönöm szépen, úgy látom, hogy többen nem szeretnének ehhez hozzá szólni, vagy mégis. Van Oltenburg úr. Köszönöm szépen. Néhány gondolatot Nurika Nikolai nevében. Először is a, az alacsony széndiokszid kibocsátású a gazdaságra való áttérés nagyon nagy kihívás előttünk. Éppen ezért az innováció és a kutatásfejlesztés a privát szférán keresztül és a KKV-k keresztül kulcsfontosságú szerepet fog betölteni az európai eh, beruházások eh, megerősítésében és a munkahelyteremtésben, illetve a növekedés generálásában is. Az Európai Unió a statisztikák alapján a zöld energia vonatkozó kutatások területén az, az Európai Unió eh, vezető szerepet tölt be, de azért mégiscsak van még előttünk lehetőség vagy mozgástér, a meglévő pénzügyi kereteken belül, a strukturális beruházási alapokon keresztül, a fenntartható fejlődésért való európai alapon keresztül tesszük ezt meg, de ugyanakkor az egyszerűsítésre nagyon nagy szükség van, hogy a helyi KKV-k is jobban hozzáférjenek ezekhez a finanszírozási lehetőségekhez. Aztán itt van a Horizon 2020-as program, amelynek nagyon fontos szerepe lehet az innováció fejlesztésében az innovációt ki kell terjeszteni az új piacok megvalósítására, mert ez ehhez hozzájárulhat, és ezen keresztül munkahelyteremtő képessége van. A 2020-as ágendán belül nagyon fontos azt látni, hogy az alacsony széndiokszid kibocsátású megoldásoknak hosszú távon nagyon nagy hatása lehet. Egy átmenetre van szükség, egy hatékony, energiahatékony gazdaság kialakítására, de ehhez az egész társadalom bevonására szükség van. Az ipar, a cégek, a KKV-k, a kutatóközpontok, fogyasztók és az oktatás területén is tennünk kell lépéseket azért, hogy a megfelelő megoldásokat megtaláljuk a bürokráciát vissza kell szorítani, és ugyanakkor tisztességes piaci magatartásra van szükség. Mert azt láthatjuk, hogy az innovatív technológiák bevezető szakaszában erre nagyon nagy szükség van. Az európai épületek felújításánál általában nagyon nagy szükség van arra, hogy olyan zöld területeket hozzunk létre, akár a városi területeken belül is, amelyek hát egyfajta ilyen oxigén zsákként funkcionálhatnak. Nagyon fontos az innováció, ahogy elmondta a jelentéstevőnk is, illetve az árnyék jelentéstevőnk, és a gyermekek körébe, illetve a fiatalok körében is terjesztenünk kell ezeket a gondolatokat, hiszen a jövő az övék, és ez jelenti a zárogát a jövőbeli innovációnak, illetve a zöld átmenetnek is. Dinamikus, energiával telített megközelítésre van szükség. Köszönöm szépen. Fito úr, tessék, öné a szó. Köszönöm. Én is előnyösen ítélem meg Smolkova asszony jelentését, és úgy gondolom, hogy a benne szereplő javaslatok teljesen megfelelőek és szükségesek. Gratulálok a képviselőtársunknak, hiszen nagyon bonyolult a helyzet, és mindenképpen egyszerűsíteni kell a szabályozást, a helyi önkormányzatok így könnyebben tudnak majd hozzáférni a finanszírozáshoz ugyanakkor az intelligens specializációnak a felhasználását a tiszta energiák terén is lehetővé kell tenni Ez a jelentés egy alacsony karbonkibocsátású gazdaság felé való elmozdulást is lehetővé tesz, amit üdvözlünk, ugyanakkor a növekedést és a fenntartható fejlődést egyaránt tartja szem előtt. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Van-e más kollega, aki hozzá szeretne szólni ehhez a konkrét véleményhez? Nincsen. Akkor Mila Ginoha asszonynak. Nem. Először Deli úrnak adom meg a szót az Európai Bizottság kutatási részlegétől. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt nagyon örülünk, hogy megkaptuk ezt a véleménytervezetet. A regi szakbizottság által tett javaslatok támogathatóak, és hát nagyon örülök neki, hogy éppen most a kommunikáció kiadásakor kaptuk készhez ezt. Néhány észrevételre szeretnék reagálni. Deli úr a fenntartató fejlődésről beszélt a kibocsátások fényében, most a, az egész európai gazdaság modernizálása csatlakozik a fenntartható fejlődési célokhoz. Tehát ez integráltan valósul meg ebben a javaslatban is, és EU szerte aztán az állampolgárokra többen is utaltak, hogy itt a tiszta energiánál hogyan próbáljuk elérni a célokat. Nos, a fogyasztók döntései, választásai a fogyasztás során nyilvánvaló jelentős hatással bírnak, és mi tisztában vagyunk vele, hogy minél jobban befolyásolni tudjuk a fogyasztók döntéseit, annál jobban megközelítjük az elért célokat. Mivel a regi szakbizottságban vagyunk, elmondok valamit, amit önök már biztos tudnak, a kettes és hármas portjában a véleménynek olyan javaslatok szerepelnek, amelyek a négyes tematikus, meg az ötös tematikus célkitűzésnél megvalósulnak. Ráadásul, és ez is fontos, hiszen verseny van a finanszírozásért, a kötelező minimális finanszírozás garantált az alacsony szénkibocsátású gazdaság célkitűzésénél. És többen beszéltek róla, hogy a partnerségek mennyire fontosak. Nos, az intelligens specializációs platformnál az energiával is foglalkozunk, és a régiók közötti innováció, az ipari know-how átadás is szerepel. Az innovációt meg kell erősítenünk az európai eh, régiókban, és helyi szinten fontos a fenntarthatóság két-három további apró észrevétel. A kommunikációban a szinergiákról is többször szólunk, az Európai Beruházási Tanácsadó Fórum, vagy Hub segít a különböző finanszírozási források megtalálásában, az energia terén is. Több képviselő a pénzügyi eszközökről is tett észrevételt, azok egyszerűsítéséről. Nos, a bizottságnak nagyon fontos célja az egyszerűsítés, az omnibus eh, rendeletet most vizsgálja trilógus keretében a két eh, eh, jogalkotó. Úgy gondolom, hogy az egyszerűsítéssel mindig foglalkoznunk kell majd a jövőben, és az egész agendával az próbáljuk elérni, hogy az állampolgárok számára könnyebb legyen az energetikai tranzíció, vagy átállás. Mirotinova asszony, tessék. Igen, köszönöm szépen, és Köszönöm szépen a kollégának a kutatási részlektől ezt a nagyon kimerítő reagálást. Én egy szakmai észrevételt tennék, csak úgy gondolom, hogy a véleménytervezetük nagyon jól foglalja össze a kohéziós és innovációs szempontokat. A hatos pontnál tennék egy pontosítást, a létező pénzügyi eszközök szerepelnek, és a különböző programokat sorolják fel. Úgy gondolom, hogy zárójelben talán megegyezhetnénk, hogy különbség van a pénzügyi eszköz szűken vett fogalma, például a Horizon 2020, illetve a grantok, támogatások között, de ez csak egy apró szakmai észrevétel volt. Köszönöm, köszönöm szépen, Pikula úr szeretne reagálni, vagy továbbítja majd Smolkova asszonynak az észrevételeket. Köszönöm szépen a vitát. Most pedig következik napirendünk következő pontja, egy kicsit előre tartunk. Érkezik még valaki a szavazásra? Igen. Akkor tartsunk most egy 15 perces szünetet, oly módon, hogy minden képviselőtársunk részt vehessen a szavazáson. 5 óra 25-kor folytatjuk.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

Ladies and gentlemen, my... Hölgyeim és uraim, hadd kérjem meg önöket, hogy foglaljanak helyet legyenek szívesek, mert van ám egy különleges eszköz a kezemben, amivel ösztökélhetem önöket, elég veszélyes, a szavazással folytatjuk. Az első téma a területi tipológiák aktája, a Terszet ügy, mint emlékeznek, a jelenlegi NAC szabályozást módosítjuk, területi tipológiákkal egészítjük ki. Már ezek használatosak egyébként. Az egyszerűsített eljárást akarta a regi először alkalmazni, az Európai Bizottság két képviselője is velünk volt, és akkor hoztuk ezt a döntést. Júliuson a plenárison ilyen mandátumot kapott a tárgyaló delegáció, viszont a tanács bizonyos szakmai módosításokat eszközölt. Szeptember 26-án tartottuk a három oldalú egyeztetést. A tanácsi munkacsoport elnöke, statisztikával foglalkozó munkacsoport elnöke is itt volt, illetve a bizottságtól az Eurostat főigazgatóság képviselője, és hamar sikerült megállapodásra jutni a tanács kérésének érdemi részét illetően a szokásos korreper elnöki levél nyugtázta ezt a megállapodást, illetve a múlt héten született meg erre a válasz. Ezek a dokumentumok szerepelnek az önök aktájában, Hogyha most jóvá hagyjuk ezt a javaslatot, akkor nyelvi, jogi szempontból ellenőrzik még azt, és a plenárisra kerül. Itt van-e a tanácsnak a képviselője az ülésteremben? Hát nincsen igazából. Akkor javaslom, hogy a szakbizottság szavazzon a szövegtervezetről, amit önök már megismerhettek, egyetlen szavazás következik elektronikusan, megnyitom a szavazást. Is it working? Yes. Működik? Jó, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Folytathatjuk akkor a munkánkat. A következő szavazás egy saját kezdeményezésű jelentéssel kapcsolatos Garcia Perez asszony készítette kohéziós politika eszközeinek alkalmazása a demográfiai változások kezelésére. 231 módosító érkezett, a jelentéstervezethez, és miután az elnyékelő adókkal e, egyeztettünk, e, az előadó kompromisszumos javaslatokat készített, de először is Garcia Perez asszonynak megadom a szót. Igen, köszönöm szépen. E, elnök asszony, mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani. de las enmiendas, como Köszönöm azoknak, akik a módosításokat és a kompromisszumokat kidolgozták, az tevők munkáját köszönöm, és mindazok, akik a frakció részéről részt vettek a munkában. Minden bizonyal sokkal jobb lett a szöveg, mint az eredeti, és egy e-mailt is elküldtünk már, amiben a szavazásra vonatkozó korrekciók benne vannak itt az eredeti szavazó listával kapcsolatban a 9-es módosítást nem szavazzuk meg, a 36-osnál viszont igennel szavaznánk, és a 185-ös, 186-os és 187-esnél, amelyek nagyon hasonlítóak, szintén negatív, tehát mínuszt tennék oda. Ezt szerettem volna még egyszer elmen, elmondani, és még egyszer köszönöm a munkáját mindenkinek. Thank, thank you very much. Köszönöm szépen. Akkor Elkezdhetjük a szavazást. Ötös kompromisszum ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 54-es módosító mellette, ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Ellenőrizzük? Jó. Akkor az 54-es módosítót ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Látják az eredményt? Igen, jó. Tehát elutasítottuk. Következik a hatos kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatvanötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 72-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 73-as módosító mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Hát a 73-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Ja nem, bocsánat. Elutasítottuk, elnézést, mondja az elnök. Tehát a 73-as módosítót elutasítottuk. 8-as kompromisszum. Ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk, 89-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük? Rendben, elektronikusan ellenőrizzük a 89-est, megnyitom. A szavazást lezárom. elutasítottuk. Kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 93-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük? Jó, elektronikusan ellenőrizzük, 93-as megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Elnézést, mondja az elnök. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 101-es módosító. Mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 101-est ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 102-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 104-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük 104-es elektronikusan megnyitom. Lezárom a szavazást. Ugyanaz az eredmény. Elutasítottuk. emlékezzenek erre az eredményre. 105-ös ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 106-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 107-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 120-as módosító mellette ellene tartózkodás szerintem elutasítottuk, mondja az elnök asszony. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 133-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 146-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 147-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük? Jó, a 147-est elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Ugyanaz az eredmény jött ki, elutasítottuk. 15-ös kompromisszum. Ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 157-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük. 157-es. Megnyitom. A szavazást lezárom. Ugyanaz az eredmény, elutasítottuk. 16-os kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 164-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, szerintem elfogadtuk, ellenőrizzük, jó, 164-es, megnyitom, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk elnézést. Ezt elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Sz... 176-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 177-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 184-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 191-es módosító mellette, ellene, tartózkodás,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 elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Igen, tessék. Una pregunta, ¿por qué no hemos... Csak egy kérdés, a 172-esről miért nem szavaztunk? We didn't vote the amendment 172. Tehát a 172-esről. 172. I... 172. Miért nem szavaztunk róla? The explanation from the secretary. A titkárság indoklása a következő. A 12-es kompromisszum lefette már ezt a módosító indítványt, hogyha ez így mindenki számára érthető, akkor térjünk vissza oda, ahol jártunk, egyes kompromisszum, ha jól emlékszem. Egyes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk kilences mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Szeretnék ellenőrizni? A kilences módosított ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 28-ast. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Elnézést kérek. 29 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 37 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 39 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 40 mellette. Szeretnék ellenőrizni a 39-est? Legyen úgy, a 39-est ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 40. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 41 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 42 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44 mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizni fogjuk, tehát a 44-est ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 45 mellette, ellene, tartózkodás, elutas, elfogadtuk. 46 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. ellenőrizzük a 46-ost. Rendben van, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 47 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizni fogjuk a 47-est, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk egy szavazat különbséggel, de elfogadtuk. Igen, igen, mindig meg kell számolnom a kezeket, és az nem is olyan egyszerű. 48-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük, hiszen ez az utolsó szavazás. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Végszavazás következik. Ez elektronikus szavazás lesz. A szavazást megnyitom. szavazást lezárom. Elfogadtuk, és gratulálunk Garcia Perez asszonynak. Lépjük tovább. A 2020 utáni több éves pénzügyi keretről kialakítandó parlamenti álláspont előkészítése. A vélemény előadója Von úr, hogyha szeretne hozzászólni, akkor most megteheti. Köszönöm szépen, igen, csak nagyon röviden szeretném elmondani, hogy 120 módosító indítványt nyújtottak be, és majdnem mindegyiket be tudtuk venni 13 kompromisszumba. Voltak ugye GUE-s és FDD-s módosítók is, megpróbáltuk ezeket mind bevonni a kompromisszumos módosítókba, és reméljük, hogy megfelelően kemény üzenetet tudunk majd eljuttatni a Költségvetési Szakbizottság irányába. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, és köszönjük a kompromisszumos módosítókkal elvégzett nagyon komoly munkát. Kezdjük a szavazást. AMC 1. Egyes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum, nem, mondja az elnök asszony, négyes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most akkor ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 73-asról és a 74-esről külön kell szavaznunk, mert a zöldek ezt kérték. Ez a szabályok értelmében lehetséges? Kérdezi az elnök asszony a titkárságtól. I... I'll... Megbízok a titkárság véleményében, bár úgy emlékszem, hogy az a szabály, hogy a kompromisszumokat nem lehet így megtörni, és külön szavazást kérni, de hogyha ezt nem fedi le a kompromisszum, akkor van erre lehetőség. Akkor a 73-as és 74-es módosítók következnek, azért, mert ezeket nem fedi le a kompromisszum. Jó, akkor 73 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 74 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 93 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, a 93-asat ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 12-es kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 118 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És most következik a végszavazás, ez elektronikus szavazás lesz, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. A véleményt elfogadtuk, gratulálunk von úr, és köszönöm mindenkinek az elvégzett munkát. Köszönöm szépen a Regi Szakbizottság tagjainak az eddigi munkát, most lezárom a szakbizottsági ülést, és a koordinátorok ülése következik, amely zárt ülés, ezért azt kérném, hogy azok, akik nem vehetnek részt a koordinátorok ülésén, kérem, hogy hagyják el a termet.